Ezek címeit a jegyzőkönyvben közé tettük. Két írásbeli nyilatkozat, hölgyeim és uraim, ezeket a képviselők többsége aláírta. Itt egyrésztről a 2012-es nyilatkozat, 26-as nyilatkozatról van szó, amely a teljes nukleáris leszerelésre vonatkozik nemzetközi szinten. Vanessa Bütikofer, Kronberg, Silvestris, valamint Cemke urak voltak ennek a fő benyújtói. Ezen kívül itt van a 2012-28-as írásbeli nyilatkozat, az iskolai erőszak elleni nemzetközi európai nap, melyet Komucakos Alvaro Angelili Badia Kucsert és Taylor nyújtottak be, ezek szintén rendelkeznek a megfelelő számú elő, aláírással, és ezeket szintén az ülésjegyzőkönyvhez csatoltan tesszük közé. Valenza úr, valamint Kamilcakosz úr is szót kért ezzel kapcsolatban. Először Valenza úr a 26 per 2012-es írásbeli nyilatkozattal kapcsolatban önni a szó. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, chciałbym podziękować. Köszönöm szépen, elnök úr global zero action plan. muszę przyznać że tego typu inicjatywy potrzebują dużej. szeretnék köszönetet mondani mindenkinek aki alárta a nyilatkozatot. el kell mondanom hogy bizalomra van szükség az ilyen kezdeményezések esetében, ez pedig azt jelenti, hogy zárni kell sorainkat, együtt kell, együtt kell fellépnünk, és meg kell szabadítani a világot a nukleáris fegyverektől. Ez a nyilatkozat ki mondja, hogy ez a múlthoz tartozik, és a jövő generációi számára jobb jövőt kell biztosítani. Nagyon sok olyan esetről tudunk, ahol a plutónium egyszerűen elvész, ezért nagyon nagy veszéllyel kell számolnunk. Ezeket a fegyvereket ezek a fegyverek nem megfelelő kezekbe kerülhetnek, ez pedig azt jelenti, hogy meg kell szabadulnunk a nukleáris fegyverektől teljes mértékben. Hiszek abban, hogy az Európai Unió ehhez hozzájárulhat, nem lehet a hibáktól való félelemben élni. Tartozunk ezzel a választópolgároknak, illetve a jövő generációinak. Együtt kell működnünk a jövő generáció érdekében. Kollégával Köszönöm szépen, a kolléga. Most pedig a 28 per 2012-es írásban nyilatkozattal kapcsolatosan Komucákos kolléga kap szót. Péter Komucák. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν τρεις εβδομάδες η Köszönöm, kedves kollégák, három héttel ezelőtt Kete Karolina, olasz iskolás, öngyilkosságot követett el, mert nem tudta elviselni azt, amit a többi diák eh, rámért. Ő egy utolsó áldozata annak a jelenségnek, amely most már nagy méreteket ölt. Ez egy olyan jelenség, erőszakos eh, eh, jelenség, amely pszichológiai, fizikai, érzelmi erőszakot foglal magába, és immár riasztó méreteket ölt. Azt javasolnánk tehát, hogy tartsunk egy európai napot, amely az ilyen iskolai erőszak ellen, elleni küzdelemről szólna. A célunk az, hogy ne legyen több áldozata az iskolán belüli erőszaknak. Köszönöm mindazoknak, akik támogatták ezt a kezdeményezést. Ez eh, csak egy csata, a háborút még meg kell nyerni. Aufmerksamkeit. Köszönöm, Koncakusz úr, én és uraim, egy pillanat figyelmet kérek. Ezen két uh, nyilatkozattal kapcsolatban következőre hívnám fel a figyelmet. A plenáris határozata révén messze menően megváltoztattuk az írásbeli nyilatkozatok eh, rendszerét. A tapasztalatok szerint, már hosszú ideje vagyok képviselő, az ilyenfajta változtatások a kollégák tudatában csak egy bizonyos időbeli késedelemmel gyökereznek meg. És ezért, mivel mindig kapunk visszakérdezéseket, egy döntést fogadtunk el a plenárison nagy többséggel az írásbeli nyilatkozatokkal kapcsolatosan, és egy kolléga megkérdezi tőlem most, hogy miért nem ott vannak már az asztalok, ahol eddig alá kellett írni ezeket a nyilatkozatokat. Nos, itt a 123-as cikkre utalnék az eljárási szabályzatból, amely részletesen kifejti, hogy mi az eljárás mód az írásbeli nyilatkozatokkal kapcsolatosan. A szolgálatok egy nagyon átfogó dokumentumot állítottak elő ezen tárgyban, melyet valamennyi kollégának megküldtek. Most pedig térjünk át a napirendre. A mostani napirend tervezetben csak egyetlen változtatás van. A napirenddel kapcsolatban jelentkezik szólásra? Rendben, először ismertetem a napirendet, aztán megadom önnek a szót. Tehát a csütörtök